Ragyaros! Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρία... Hölgyeim és Uraim! Ezen ismételten megnyitom a parlament ülésszakát. A néppárt, illetve a szocialisták és demokraták nevében egy kérést kaptam, azzal kapcsolatban, hogy a szakbizottságok és delegációk összetételét változtassuk meg, módosítsuk. Ezeket a módosításokat megtalálják majd a mai ülési jegyzőkönyvében. Ha ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, vagy bármilyen kérdés, akkor amik, ha elfogadjuk a jegyzőkönyveket, akkor ezek a módosítások is elfogadottá válnak. Folytassuk tehát a napi rendet, a mai ülés első első napirendi pontja az ILO egyezményeinek a modernizálása, illetve felfrissítése. Először is Szerkasz úrnak, Szerkasz úrnak szeretném megadni a szót három percre, az egyik szerzője ennek a jelentésnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó estét kívánok mindenkinek! Nos, mindannyian sokat beszélünk a nemzetközi válságról, a globalizációról, és arról, hogy mindezt a, mindezeket a kérdéseket globális